részéről és Zanoni úrnak a liberálisok részéről a támogatást és a munkát. Köszönöm, kedves kollégák! Plimenti! Gratulálunk! A 0037-es nyilatkozat Danelli és más képviselők nyújtották be a szigetek kérdéséről. Ezt a többsége a parlamenti többség aláírta, azaz tehát ez a nyilatkozat a 123-as szik érdekében a címzettekhez kerül eljuttatásra, és a nevek megadásával publikáljuk ezt a szöveget. Megadom a szerzőnek a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Optimisták vagyunk, a tekintetben, hogy a kohéziót meg lehet erősíteni, különösen a szigetek számára fenntartható gazdasági és társadalmi növekedésre és fejlődésre van szükség. Köszönöm minden kollégának, Kávályó, GS, Mavro Nikolás Smith és összes kollégának köszönöm, akik a nyilatkozatot aláírták. Köszönetet mondok Inge és Alessandro asszisztenseinknek is köszönöm. Komplimenti Gratulálunk önnek is és most pedig tovább lépünk a szavazáshoz. Louis Michel jelentése a közösségi vám kontextről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást.